Well, hello everyone. Üdvözlök mindenkit. Akkor kezdjük meg a szavazást. Itt néhányan elmulasztották az SDG-kkel kapcsolatos érdekes vitát. Gondolom hallották, hogy az MV-ben folytatott munkánk nem ér semmit, ugyanis a környezeti hatásokat nem lehet mérni, olyan, mintha nem is létezne, és ez eléggé sajnálatos többen ezt nem hallották, hogy itt a tevékenységünkről egyfajta mérleget vonjunk az elmúlt öt évről. Ez minden esetre elgondolkodható. Nos, akkor kezdjük a szavazást. Először is egy állásfoglalás tervezetet fogadnánk el az EU beporzókra vonatkozó kedvezményezésről, egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 3-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodással fogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65, 64-es, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, igen, igazuk van, nagy többséggel elutasítottuk. Úgyhogy tévedtem. 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 66 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 67-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 4-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 84-es mellette ellene tartózkodás el, elfogadtuk, 85-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 86-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 87-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 99-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 100-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 104-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 105-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 106-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 107-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 108-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 109-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 109-est megnyitom a szavazást. elutasítottuk. 111-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 110-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 112-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 113-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 114-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 116 hatos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 117-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, négyes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, ötös mellette ellene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 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette ellene, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást, és elutasítottuk két szavazattal, 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 19-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 19-est, megnyitom a szavazást. Ez egy nyelvi módosítás. Lezárom, és elutasítottuk egy szavazattal. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 25 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 29 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 34-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 34-est, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk két szavazattal 35-ös mellette, ellene tartózkodás néppártot nem láttam, mellette, akkor elfogadtuk. 7-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk a záró szavazást megnyitom, elektronikusan szavazunk. Itt mellesleg elfogadtuk a jelentést, köszönöm szépen. vendégek érkeztek Hangilóból, Hollandiából. Üdvözlöm Önöket, és remélem, hogy érdekesnek találják a munkánkat itt a Környezetvédelmi Szakbizottságban. Folytatjuk a szavazást. A jelentésről fogunk szavazni, illetve a módosítókról az előcsatlakozási támogatási eszköz létrehozása témájában. 19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 20 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 22 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 23 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 24 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 25 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 26 mellette ellene, tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. 27 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 28 mellette ellene elutasítva, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 31 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 32 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1 mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettő mellette ellene tartózkodás elutasítva, három mellette ellene tartózkodás elutasítva, négy mellette ellene tartózkodás elutasítva, öt mellette ellene tartózkodás elutasítva, hat mellette ellene tartózkodás elutasítva, hét mellette ellene tartózkodás elutasítva, nyolc mellette ellene tartózkodás elutasítva, kilenc mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Végszavazás következik elektronikus úton. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most egy állásfoglalási indítványról szavazunk az egészségügy digi, digitális átalakításáról a digitális egységes piacon. 32-es mellette ellene tartózkodás a néppárt mellette van? Elfogadtuk. 33 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 34 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 35 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 36 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 40 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 41 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 43 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk elfogadtuk, 48 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, 49 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, 50 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, 51 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, 52 mellette ellene tartózkodás, elutasítva, 53 mellette ellene tartózkodás elutasítva 54 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 57 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 58 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 59 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 60 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 61 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 61 mellette, el, bocsánat, 62-es mondja az elnök el, ellene tartózkodás elutasít, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, a 62-esről szavazunk, lezárom, elfogadtuk, 63 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 64 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 65 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 66 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 67 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 68 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 69 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 70-es. Ja, nem, ez okafogyott, 71 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 72 mellette, ellene, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 72-est. 72 you are voting um, crosswords, so yeah, it's close. It is adopted. Lezárom, elfogadtuk. 74, mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva. 75 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 76 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 77 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 79 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 80 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 81 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 82 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 83 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 84 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 85 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 86 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 87 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 88 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 89 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 90 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 91 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 92 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 93 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 95 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, A 94-esnél nekem ott van egy dupla V, ez azt jelenti, hogy visszavonták túré. Tehát a 95-ösről szavazunk még egyszer, kérem koncentráljanak, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 96 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 97 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 98 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 99 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 100 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 101 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 102 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 103 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 104 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 105-106 mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk, 107 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 108 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 109 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 110 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 111 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 112 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 8 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 9 mellette, Bocsánat, ez okafogyottá vált, mondja az elnök 10 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette ellene a néppárt mellette van, akkor elfogadtuk. 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15 mellett a tartózkodás elfogadtuk, 16 mellett a tartózkodás. Ellenőrizzük a 16-ost. A 16-ost ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Egészségére. Lezárom. Oh, perfect uh, 22 <laughs> to 22. Ó, 22, 22. Elutasítottuk. 17 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 18 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 20 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23 mellette, ellene, Ellenőrizzük a 23-ast, megnyitom a szavazást. Uh, and it's closed. And it is a dog. Lezárom, és elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 25 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 26 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 27-es mellette, ellene, Az ECR bár igenis, meg nem is szavazott, úgyhogy akkor most ellene van, elutasítottuk 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette, ellene, ellenőrizzük a 28-ast, megnyitom a szavazást. Ah, I, it is, the vote is closed and it is rejected. Lezárom a szavazást, elutasítottuk rosszul számoltam, 30 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Három mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négy mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Öt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hat mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás következik elektronikus úton. Megnyitom a szavazást. And that's the vote. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nos, ennyi volt a szavazás. Van még egy tervezet a parlamenti vizsgálat decentralizált ügynökségek témájában. 5 órakor jön hozzánk Tedros doktor, úgyhogy tényleg kérem jöjjenek és hallgassák meg, hogy az egészségügyi világszervezet milyen globális akcióterve rendelkezik. Ezt követően lesz egy kis koktél is a termen kívül. I insist. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ahogy említettem, jön a következő napi rendi pont. A jogi rendelkezések közös nyilatkozat végrehajtása a parlamenti vizsgálat vonatkozásában a decentralizált ügynökségekről. Belet úr, az előadója a témának, parancsoljon tenni a szót. Köszönöm szépen. And apologies for my voice, I'm a little bit... Uh, Elnézést kiáll. Egy kicsit meg vagyok fázva. Mint tudják, az Alkotmányos Szakbizottság, Alkotmányügyi Szakbizottság közös nyilatkozatot tervez ügynökségeink parlamenti átfelegítással kapcsolatban. Úgy gondolom ez egy fontos téma a bizottságunk számára, hiszen az emberi e, felelősség alá tartozik négy ilyen ügynökség. A vegyi anyagok, a környezetvédelmi, az or, gyógyszerészeti, a betegség megelőzési, illetve az élelmezőbiztonság, élelmiszerbiztonsági ügynökségek az ENVI ellenőrzése alá tartoznak. Tehát nyilván nagyon fontos, hogy véleményt alkossunk, és azt megküldjük az AFKO szakbizottság Ban dolgozó kollégáinknak. Nos, Afkos kollégáink arra gyűjtettek össze információt, hogy az Európai Parlament ügynök, különböző biztonságai hogyan eh, világítják át az ügynökségek munkáját. Soflin, Soflin úr az AFKO jelentéstevője ebben a témában, és azt elemzi, hogy a közös nyilatkozat amely 2012-től öleli át az eltelt időt, és amely a jövőre is tesz javaslatokat az átalakítási rendszernek az esetleges jövőbeni módosításával kapcsolatban, és rögtön hivatkoznék is az általános élelmiszeregyi törvényre például, Zomer asszony jelentésére. Kedves kollégák, kedves eh, elnök! Nyilván azokra az ügyekre koncentráltam, amelyek fontosak a bizottságunk számára, de amelyeknek eh, költségvetési vonalkozásai is vannak természetesen. Amikor az átvilágításról beszélünk, eh, akkor ugye ezeknek az ügynökségeknek az igazgatásáról, a vezetői beszélünk. Nyilván a parlament a delegált szakembereknek is van szerepe, vannak képviselőink, az EFSA kivételével az öt közül négy ügynökségnek két kinevezett nép, Európai Parlament által kinevezett tagja van. Az EFSA kivétel az alól, ott az Európai Bizottság eh, állítja össze a listát, és küldi meg az Európai Parlamentnek. Ez is témája lesz az OMER jelentésnek, az általános eh, élelmiszer ügyi eh, törvényel kapcsolatban majd. Az a véleményünk, és ezt jelzem is a jelentéstervezetben, hogy a 2012-es közös nyilatkozatnak nem kellene meghatároznia, hogy a parlament hány tagot legálhat, ezt a parlament kompetenciájába kellene utalni. De természetesen egyensúlyra kell törekedni. Egyrészt az elszámoltathatóság, az átvilágítás, másrészt pedig az autonómia, a függetlenség között, hiszen azért is felelősek vagyunk, annak megtartásáért is felelősek vagyunk. Az egyik véleménytervezetben világosan megfogalmazzuk, hogy a delegátagoknak fontos szerepe van az igazgató testületekben, és nem kellene elérni a parlament számára, hogy hány tagot delegálhat. Második kérdés, először is a kormányzás és az irányítás. A második kérdés ugye az ügynökségek működési helye. Emlékszünk nagyon jól arra, hogy mi történt, hogy például a gyógyszerészeti ügynökséggel amikor Londonból Amsterdamba kellett volna költöznie, és a parlamentet ebben nem vonták be. Ebben a jelentésben világosá kell tennünk véleményem szerint, hogy ez nem nyerte el az egyetértésünket. Lavia kollégánk jelentéstevő jelentést írt erről a konkrét ügyről, és az ott szereplő szövegrészt eh, átmásoljuk ebbe a jelentés tervezetbe is. A Lavia jelentésben sajnálatunkat fejeztük ki, és ezt a parlament plenáris ülés elfogadta, hogy az Európai Parlamentet és a képviselők, eh, képvisel, a polgárok képviselőit nem vonták be abba az eljárásba, amelynek során az Európai eh, Gyógyszerügynökség működési helyét megválasztották. megválasztották. Tehát ragaszkodunk ahhoz, hogy az ügynökségek működési helyének kijelölése, kiválasztása, esetleges jövőbeli megválasztása ugyancsak a társ törvényhozók, az európai a társ törvényhozók jogainak figyelembe vétele mellett az Európai Parlamentnek is beleszólást kell ebbe nyújtani, nem fosztható meg ettől az előjogától a parlament. A közös nyilatkozat konkrétan kimondja, hogy az ügynökségek e, helyének a megválasztásáért a tanács felelős, e, ezt meg kell erősíteni, ugyanakkor azt is világosan meghatározza, hogy jogilag ez a közös nyilatkozat nem kötező elejű, ezért az Európai Parlament ragaszkodik ahhoz, hogy az ügynökségek helyének megválasztására vonatkozó jövőbeli szabályok ennek megfelelően változzanak. Ehhez hozzátenném, és felszólítjuk a bizottságot, és ez fontos, és hangsúlyozzuk, hogy a bizottság jövő év áprilisáig alapos elemzést eh, készítsen eh, a decentralizált ügynökségek eh, elhelyezésével kapcsolatos kérdésekről, ezek, ezeknek a döntéseknek a folyamatáról, de még egyszer hangsúlyozom, és nem ismétlem, hogy elvárjuk, hogy a társjogalkotói előjogainkat partnereink teljes mértékig maradéktanul tiszteletben tartsák Lavia jelentés, erről az a részét néhány hete az Európai Parlament plenáris elfogadta, úgy gondolom, hogy ezt érdemes itt is elismételni. A third point, uh, apart from the management and the uh, location, uh, dear uh, colleague. Ugye a harmadik pont, az ugye a, az összeférhetetlenségek kérdésre vonatkozik, hiszen végsősorban az ügynökségek átvilágításáról beszélünk a vezetési, vezetői testületről. És úgy gondolom, hogy ez hasznos eszköz lehet eh, abban, hogy eh, az összeférhetetlenségek kezelésének mechanizmusát zöggenőmentesebbé tegyük. Nyilván meg kell vizsgálnunk a lehetséges összeférhetetlenségeket, és ezeket meg kell eléznünk, ezért írtuk a véleménytervezetben, hogy a közös nyilatkozat, amelyet a három partner, a bizottság, a tanács és a parlament hoz, hasznos lehet abban, hogy minél zöggenőmentesebben kezeljük az ilyen, ezt a folyamatot, és minél kevésbé kerüljön sor összeférhetetlenségre. Ennek a jelentésnek nem fő tartalma, de mindenféleképpen beletartozik az ügynökségek költségvetése is, hiszen ez fontos lesz a jövő évi a több éves vizsgyi keret elfogadásának folyamatában is. Hangsúlyozzuk, hogy költségvetési döntések esetén a decentralizált ügynökségek sajátos munkája és munkaterhelése olyasmi, amit figyelembe kell vennünk, és ennek érdekében nem lehet semmilyen potenciális költségvetés csökkentési intézkedést fűnyíró elven megvalósítani hiszen az ügynökségek működésének irányítása szempontjából minden ilyen intézkedésnek igen súlyos következményei lehetnek. És végül az utolsó pont, amit említeni szeretnék önök, úr és kedves kollégák, figyelembe kell vennünk azt, hogy új klíma és fenntarthatósági prioritásokat fog az új több éves pénzügyi keret megfogalmazni, és ez különös sem bizonyos ügynökségek esetében alapvető fontosságú lesz, ilyen például az Európai Környezetvédelmi Ügynökség, amelynek nagyon sok új felelőssége lesz majd, és figyelembe kell vennünk ezeknek az új feladatoknak a költségvetési kiadásait. De ez egyébként igaz mind az öt általunk ellenőrzött EU-s ügynökség esetében is. Így foglaltam volna össze tehát azt az álláspontot, amelyet az afkós kollégáinknak elküldünk, de természetesen minden javaslatra és megjegyzésre nyitottak vagyunk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Ivo. Az árnyék jelentéstevő közül Borszán asszony az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönet a kollégámnak, Beletúrnak nagyon jó jelentést készített, támogatjuk az álláspontját, a jelentésében foglalt irányt. Az EMA és az EBA kapcsán itt bizonyos problémák merültek fel a parlament és a másik két jogalkotó között az alkalmazott eljárás tekintetében, illetve az végső döntés tekintetében, ami átbillentette a dolgokat. Ez nem erősíti az EU intézmények demokráciáját. Minden esetre a szavazás előtt már hónapokkal világos volt, hogy ebbe az irányba haladnak a dolgok. A jelentés júniusban volt, a szavazásra évvégén került sor, és egyetlen egy tagállam sem emelt kifogást. Szerintem a parlamentnek tiltakoznia kellett volna már jóval korábban, végül is jó, hogy tiltakozott. Egy írásos nyilatkozatot is kapunk a tanácstól az EMA és az EBA kapcsán, és abban rendkívüli körülményekre hivatkoztak, és annak érdekében, hogy ezt a jövőben elkerüljük, a parlamentnek már az eljárás kezdetétől fogva szerepet kell kapnia, és időben kell reagálnunk. Ezen kívül a, az ügynökségek elhelyezkedése földrajzi eloszlása is problematikus. Például új tagállamokban nincsenek ügynökségek, miközben Franciaországban és Németországban több is van. Van azonban olyan tagállam, ahol egyáltalán nincs ügynökség, és több ilyen van. Végezetül pedig vannak olyan területek, amelyeket részletesebben, alaposabban elemezni kell, úgyhogy én szoros figyelemmel kísérem majd, hogy mit tesz az ügynökség, illetve a bizottság. Köszönöm szépen, Gríz asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek a jelentéstevő összes felvetésével a jelentésben, és például az ügynökségek a decentralizált ügynökségek elhelyezkedését több alkalommal a 2-es, 3-as és a 4-es pontban is felvetette, és a Brexit kapcsán a helyzet más lesz. Ezen kívül felvetette, hogy az ügynökségek működésében hol vannak hiányosságok. Ezt a bizottság egy késztényként kezeli, miközben már fél éve vitatkozunk erről a tanácssal, és az ügynökségek összes munkatársa gyakorlatilag ezen dolgozik. Az EMA számára új székhelyet kell találni, épp úgy, mint a bankügynökség számára. És ez csak a legutóbbi példa, és ez is aláhúzza, hogy egy közös megközelítésre van szükség az ügynökségek kapcsán. 2012-ben kezdődtek a dolgok, akkor az Európai Parlament gyakorlatilag lábon lőtte magát, és ezt már a kolléganőm is említette, nem kívánom megismételni, ez az egész dolog már egy előrejelzett vereség volt, a, ha csak a tanácssal folytatott és a bizottsággal folytatott háromoldalú megbeszélésekre gondolunk az EMA kapcsán. A véleménytervezet egyértelműen elítéli ezt, és arra kéri a bizottságot, hogy elemezze ennek az ügynökségi vádemekumnak az elemzését végezze el. A tanácssal végül is megoldásra jutottunk, ami az ügynökségek jövőbeni székhelyét illeti. Ezt időről időre megvizsgáltuk 2013-ban is, 2014-ben is. Nem tudom, hogy a mostani vizsgálatból milyen újdonság derülhet ki, újraírjuk ezt a közös nyilatkozatot, és felszólítsuk a tanácsot, eh, hogy tartsa tiszteletben a szerződést, hiszen mi is társjogalkotók vagyunk. A trilógusban is láttuk, hogy a tanács eh, át akarná dolgozni ezt a közös nyilatkozatot, ahelyett, hogy elhalasztaná a részletes vitát, vagy elemzést. Belet úr kiváló jelentést készített, ez nagyon jó alapul szolgál majd, de azt hiszem, hogy ez csak ábrándozás mindaddig, amíg a tanács nem tartja tiszteletben a szerződést. Köszönöm, hogy az elnök asszony. A belga kollégák között folyik egy kis izmozás, különösen egy nő, egy hölgy részéről. Azt hiszem, hogy ez egy visszautasíthatatlan ajánlat. Más árnyékelentéstevőt nem látok, úgyhogy akkor a képviselőknek adom meg a szót. Grosztelt asszony. Köszönöm szépen. Először is teljesen egyértelműen egyértel, egyetértek Belet úrral, különösen ami az irányítást illeti. Az MEA áthelyezése az ezzel kapcsolatos eljárás meglepő volt, hiszen megállapodtak a tagállamok, és a parlament nek is volt mondandója, csak ez már később, későn történt. Tehát most kell a jövőre vonatkozóan tervezni. Általánosságban nagyobb átláthatóságra, jobb szervezettségre van szükség, ami az ügynökségek elhelyezkedését illeti. Nem értek egyet azokkal, akik a földrajzi eloszlásról vagy a földrajzi kritériumokról beszélnek. Egyértelmű kritériumokra van szükség, amelyeket meghatározunk, mégpedig a szolgálatok érdekében az adott ügynökségek jellegét figyelembe véve. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy milyen kritériumokat határozunk meg már a kezdetek kezdetén. Ami viszont a földrajzi elosztást illeti, nem föltétlenül ez a legjobb megoldás. Én úgy gondolom, hogy inkább az lenne, hogyha a közösségi érdeket figyelembe véve hoznánk, nem pedig kormány érdeket figyelembe véve. Nos, a helyszínen túl, ami a politikai irányítást, illetve a demokratikus irányítást illeti az ügynökségek vonatkozásában alapvetően fontos dolog a számuk megnőtt, a felelősségi körük összetett, egyre több, és egyszerűen nem lehetnek mentesek minden demokratikus legitimitástól. És a parlamentnek ott kellene az ellenőrzési körét a lehető legjobb körülmények között gyakorolni, és egyébként az a szakértelem, amely az ügynökségeknél összegyűl, így tudja csak az állampolgár társaink bizalmát visszanyerni, mert sajnálatos módon ez sajnálatos módon eléggé visszaesett. Köszönöm. Well, uh, thank you very much. Köszönöm szépen, Krosztat asszony. Kívánna még valaki szólni a témához? Hanem akkor a bizottságnak adom meg a szót. Klaus úr. Köszönöm, elnök asszony. Néhány felvetésre szeretnék reagálni, a, amit a jelentéstevő és a bizottsági tagok elmondtak. Egy rövid általános megjegyzéssel kezdeném. A bizottság mindenféleképpen úgy véli, hogy a közös megközelítés változatlanul megfelelő keretet jelent az ügynökségek felügyeletére. Nem tartjuk szükségesnek ezt a közös megközelítést átdolgozni vagy átalakítani. Ami a parlamenti ellenőrzést illeti az ügynökségek esetében, illetve hogy a parlament rendszeresen képviseltesse magát az ügynökségek irányításában, igazgató tanácsában. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a parlamentnek már ma is rengeteg eszköze van arra, hogy megfelelő és hatékony ellenőrzést gyakoroljon az ügynökségek felett, kezdve a költségvetési eljárásról, a mentesítési eljárásig, és a parlament bármikor meghívhatja az ügynökségek igazgatóit bármelyik bizottsághoz, és meghallgathatja bármely témában. Ez a bizonyos közös megközelítés biztosítja, hogy a parlament az ügynökség menedzsmentjében képviseltesse magát, ahol az indokolt. Mit jelent ez, hogy ahol indik, indokolt? Ez például az Alicantei szerzőjogi hivatalnál működik, ahol a mentesítési eljárás nem százszázalékosan kerül alkalmazásra, ezért van jelen a parlament a menedzsmentben. Itt az EBA és az EMA áthelyezésével kapcsolatosan a bizottság első megjegyzésként örül annak, hogy végre kitisztult a jogi kép, viszont tisztában vagyunk azzal, hogy a parlament még vizsgálja ezt az eljárást és hogy elősegítsük a tanács és a parlament közötti kompromisszumot, a közös megközelítésről született egy jelentés, áprilisig megszületik, ami az ügynökségek elhelyezkedését illeti. Ez tulajdonképpen annak átvizsgálása, megvizsgálása, hogy eddig mi történt, és nem feltétlenül oldja fel az ellentmondást a parlament és a tanács között. Ugyanis a tanács változatlanul a saját előjogának tekinti ezt az ügyet, tehát ez elsősorban a parlament és a tanács közötti probléma, ami a, az összeférhetetlenséget illeti. A bizottság most vizsgálja felül a keret pénzügyi rendeletet, ami az ügynökségekre vonatkozik. A parlament megkapta a tervezetet, tehát láthatja a parlament is, hogy a bizottság egy delegált jogi aktusban mit fog elfogadni. A parlamenti felvizsgálat pedig majd a jelenlegi összeférhetetlenségi problémákat kívánja majd kezelni az irányító testületekben, amikor például az ügynökségek finanszírozásáról van szó, vagy szolgáltatás nyújtásról gazdasági szereplők számára. Végezetül pedig a költségvetés is felmerült, a megfelelő források biztosítása az ügynökségek számára. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások a következő MFF-fel kapcsolatban kerülnek majd napirendre. A pénzügyi keret stabilitást biztosít a 2020-as alapból kiindulva állandó árakon kerül majd meghatározásra. Természetesen figyelembe veszük az esetleges új feladatokat, az új szabályok következtében az ügynökségekre háruló új feladatokat, tehát lesz némi differenciálás. A bizottság nem javasolja azonban, hogy legyen egy áthelyezési boríték, vagy, vagy kalap, Ennyit kívántam elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most visszadom a jelentés készítőnek a szót a zárszó jogán. Belet úr, köszönöm, köszönöm, kedves kollégák. Azt hiszem összefoglalhatjuk azzal, hogy a legfőbb aspektusok vonatkozásában széles körül az egyetértés, hogy mit szeretnénk mondani eh, ezzel a véleménytervezettel az afkós kollégákkal egyetértünk a székhelyet illetően, a tapasztalatokat illetően, az IMA e vonatkozásában, hogy nem szabad ezt megismételni. Hallottuk azt, hogy a kolléganőktől, hogy a konkrét kritériumokat meg kell határozni, hogy elkerüljük azt, hogy ilyen tologatós helyzetet hozzunk létre, a Londonból való, Amsterdamba való átelepítése kapcsán a gyógyszerügynökségnek. Tehát a közös nyilatkozatot újra kell fogalmaznunk, ebben egyetértünk. Borzan asszony utalt arra, hogy mélyreható elemzést kell készíteni, de további kollégák is említették ezt, ezt várjuk. A bizottság természetesen a tisztességes bróker a parlament és a tanács között, úgyhogy várjuk az ambiciózus, méreható elemzést áprilisra. Nehéz feladat ez. A közös nyilatkozatban a tanács fontos, legfontosabb dolognak tartja, de mint társjogalkotók nem akarjuk, hogy ugyanolyan helyzet álljon elő, mint a Brexit esetében, hogy két ügynökséget át kell költöztetni máshova. Megint csak a bizottságtól várjuk az ambiciózus terveket ezen elemzések kapcsán. Azt hiszem, ezek voltak a legfőbb gondolatok, és várom a további kiegészítéseket a kollégáktól. Természetesen a mi érdekünk az, hogy a lehető legszélesebb körül megállapodás szülessen, nem csak az AFKO kollégákkal, hanem a többi intézménnyel is. Well, thank you very much to all of you um, to contribute. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm. November 22-e 12 óra a módosítók beadásának határideje január 21-22-én fogunk szavazni. A következő napi rendi pontunk következik. A zöldek kérésére került ez a napirendre kiegészítésképpen. A nem CO2 hatások a repülésben észmecsere a bizottsággal. Figyelembe véve azt, hogy 2022. január 1 a bizottság aktualizált elemzést készít ebben a témában, és javaslatot, hogy hogyan lehetne ezeket a hatásokat a legjobb módon kezelni. A parlament kérésére a 2392-es rendelet vonatkozásában a Görling jelentés 30. cikkében található ez. Tehát a bizottságtól szeretnénk hallani a megjegyzéseket, és aztán nekünk is bele kell folyni a vitába. Diaz de Polido asszony képviseli a bizottságot, parancsoljon asszonyom. Köszönöm a szót. Hadd kezdjem azzal, hogy bemutatkozom. Fodriasz Polidó vagyok, a MOF bőigazgatóságnál a, az osztályvezetője ennek a témának, a repülésügynek, úgyhogy első alkalommal vagyok itt a parlamentben és az ENBI szakbizottságban, és várom a szoros együttműködést önökkel a jövőben, hiszen az én hatásköröm a környezetvédelmi, éghajlatváltozási aspektusa a repülésnek. Tegnap itt ugyanezen ülésteremben hallgathattuk végig biztosunkat a korsziáról, úgyhogy engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy emlékeztesek arra, hogy az Európai Unió rendkívül ambíciózus célokat tűzött ki az éghajlatváltozás vonatkozásában, ide tartozik a repülés is. Tudjuk, hogy az ETS-be 2012 óta benne van a repülés, mármint a kibocsátást kereskedelembe, és nemzetközi szinten nagyon sokat teszünk annak érdekében, hogy a korszjáról is ö, ö, jó ö, szabályok szülessenek. Tudjuk, hogy a globális kibocsátások 2-3 százaléka emberi tevékenység következménye, de tudjuk azt, hogy ez a CO2, ez nem csak az az egyetlen gáz, amely az éghajlatot befolyásolja. A nitrogén oxidok például ide tartoznak, aztán a kéndioxid, a különböző felhők, illetve a kis részecskék. Nagyon sok olyan kibocsátásról beszélhetünk, amelyek nem CO2 jellegűek, és ahogy említettem, a CO2 2-3 százalékát képviseli a globális kibocsátásoknak. Ne felejtsük el, hogy a nitrogénoxidok a ö, repülés vonatkozásában 7 százalékot képviselnek az EU-ban, úgyhogy fontos ezt is figyelembe venni. Tudjuk, hogy a, a CO2 és a nitrogénoxidok után a círuszok a legnagyobb hatással bíró jelenségek az éghajlat ö, változásra. A nem CO2 ö, jellegű kibocsátások ö, ö, Ról azonban még mindig nem túl sokat tudunk, nagyon sok a bizonytalanság ezen a téren, és amikor a bizonytalanságokról beszélünk, akkor mind a hatájáról, mind pedig a hatásáról, illetve az összes felmelegítő, hűtő hatásáról is beszélünk a repülés kibocsátási hatásoknak. Itt is nagy a bizonytalanság. Ugye nem szabad elfeledkezni a felhőzetről sem. Ezen kívül az ösztönzők sem egyértelműek. Ami a nitrogénoxidokat illeti. Tudjuk, hogy a haté- az energia hatékonyság, a fenntartható üzemanyagok közvetett hatással bírhatnak, mind a CO2, mind a nitrogén-dioxid kibocsátások csökkentésére. Azonban a lehető leghatékonyabb repülés hogy csökkentsük az, az üzemanyag mennyiségének égetését, illetve a kibocsátások mennyiségét. Minden bizonyíték arra mutat, hogy a CO2 több száz évig a légkörben marad, azt tudjuk, hogy a repülés a levegő minőségére és az egészségi állapotra is kihat. Itt a legjelentősebb kibocsátások a nitrogénoxidok, illetve a kis lebegő organikus részecskék. De megint csak nehéz meghatározni azt, hogy mit lehet tenni a repülés terén helyben. Nagyon kevés tanulmány született ebben a témában. Magas, a magasban történő kibocsátásokról is. Szinte minden motornak van hatása az ICAO-ban 2017-ben tavaly fogadták el a legfrissebb normákat, és 2020. januárjától kell őket alkalmazni. Ez a CO2 kibocsátása illetve a repülőgép motorok, repülő minimál részecske kibocsátására is vonatkozik. A tanácsal elfogadtak egy dokumentumot, amely az idén szeptembertől alkalmazandó. Az ICAO egyéb normákkal is foglalkozik, olyan kibocsátások alapján, amelyek a leszállás-felszállás során ö, kerülnek a levegőbe. A normákról jövőben döntenek az ICAO-ban. Ahogy korábban is hallottuk, a biztosnak az a kötelezettsége, hogy a nem CO2 kibocsátásokról jelentést készítsen 2020 elejére, és biztosíthatom önöket itt a parlamenti szakbizottságban, hogy a bizottság már is beindította ezt a folyamatot, hogy időben eleget tegyen kötelezettségének. Ezt a jelentést ki kell egészíteni, ahogy már hallottuk, egy olyan javaslattal, amely azt tartalmazza, hogy ezeket a hatásokat hogyan lehetne a legjobban befolyásolni, ha megengedik. Akkor most itt be is fejezném a bevezetőmet, és várom a kérdéseiket, mielőtt folytatnám. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Ketten szeretnének hozzászólni, azt hiszem. Van-e még valaki? Igen. Líze úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony, és köszönöm a bizottság képviselőjének. Kicsikét zavar, hogy a MOV főigazgatósága itt van, ugyanis a DJ Klímával tárgyaltam le ezt a jelentést, hiszen itt a éghajlati változásról van szó, tehát nem tudom, hogy itt ki az illetékes. Szerintem annak a főigazgatóságnak van illetékessége, akinek feladata a jogalkotás. 2008-ban kaptam megbízást a jelentésre, és akkor egy felkérést intéztem a bizottsághoz. Kicsit aggaszt, amikor arról beszélünk, hogy nincsenek gazdasági adatok. Feltézem, hogy 2008 óta a bizottság tett némi lépéseket, hogy a gazdasági adatokat megszerezze, már csak a hitelesség szempontjából is, amikor itt azt mondjuk, hogy az inga, éghajlatváltozás kapcsán vezető szerepet játszunk, viszont 2008 óta nem történt semmi. Tehát ez nem olyan téma, ahol évtizedeket el lehet vesztegetni. Számos ágazat az Európai Unióban is erőfeszítéseket kell, hogy tegyen, ugyanis itt nagyon kemény követelményeket fogalmaztunk meg, tehát én nem vagyok elégedett, vagy nem lennék elégedett, ha 2020-ban ugyanazt az eredményt könyvelnénk el, mint most, hogy nincsenek adatok. Egy nem százszázalékos adatbázis kapcsán még el lehet fogadni dolgokat, de az, hogy nincsenek eredmények, ezeket nem lehet számszerűsíteni, ez szerintem elfogadhatatlan. És lehet, hogy itt az elemzés még nincs teljesen kiforrott állapotban, de az, hogy semmi ne legyen, ez elfogadhatatlan. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Eichhout képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottságnak észrevettem, hogy legalábbis azt tudomásul veszem akkor, hogy a bizottság jelentését be fogja nyújtani a megfelelő időpontig. Ugyanakkor ugye a parlament ahhoz ragaszkodott, hogy milyen lehetséges intézkedésekre számíthatunk, és ebből a szempontból elég rövid a határidő, és az a keserű érzésem, hogy a bizottság megrendült a határozottságában, és nem is értem, hogy miért. Először is azzal kapcsolatban, hogy a tudományos eredmények hol tartanak. Nyilván vannak olyan ö, ö, vegyületek, amelyeknél nem olyan nem világos még, hogy pontosan hogyan hatnak a klímára a széndiokszidhoz képest, ugyanakkor biztosan hozzájárulnak, és tudjuk, hogy a repülés érintett ebben az ügyben, és ezeket a tényeket nem vitatja senki. Tehát nem azt akarja talán mondani a bizottság, ugye, hogy százszerzalékig tudni akarjuk, hogy a, a felhőkre, a légkörre, az atmoszférára milyen hatása van a, a repülésnek, és csak ha, csak ha százszerzalékig tudjuk, hogy milyen helyzet, majd akkor foglalkozunk velük. Hiszen tudjuk, hogy a felhőzet és a fölött lévő bekerülnek ezek az anyagok, és az ENSZ klímapaneljének anyagaiban van egy kifejezett szakasz a rövid élettartamú anyagokról, és kimondják, hogy ha ezekkel nem foglalkozunk, akkor az 1,5 fokos felmelegedési határértéket nem fogjuk tudni teljesíteni nem tudjuk ennyire, koncent, ennyire korlátozni a felmelegedés globálisan. Tehát úgy néz ki, hogy a rövid élettartamú gáz eh, anyagoknak az ügyével, mintha nem foglalkoznánk. És eh, az ENSZ alapján pedig, hogyha ezt nem teszük meg, akkor elfelejthetjük a másfél százalékos eh, cég célkitűzést. Ráadásul most egy kosárba tették bele a különböző rövid élettartamú gázokat, pedig volt egy 2008-as ajánlás, amely a a nitrogénoxidokkal kapcsolatban világos intézkedéseket lehetett volna és kellett volna hozni, és ezt nem is említek egyáltalán, elolvasták a 2008-as jelentést. Mit tesznek ezekkel a ajánlásokkal, hiszen azóta a helyzet csak sűrűsebbé vált, és nem csak a NOx, a nitrogénoxidok esetében. És nagyon világos, hogy Tehát tudjuk pontosan, hogy, hogy a kerozin kénmentesítése különösen fontos, hogyha kerül kér, kerülni azokat a légköri zavarokat, <clears throat> amelyeket a repülésnek következő repülés amelyeket a repülési időz elő. Tehát nem szeretném azt hallani a bizottságtól, hogy hát várunk arra, hogy a tudomány meghatározza, hogy mi a pontos kihatása a klímára ezeknek a, a, a jelenségeknek mert ha túl sokat várunk, akkor elbúcsúzhatunk ettől a másfél százalékos célkitűzéstől. Önnek meg tíz éve volt a 2008-as jelentés alapján erre reagálni. Thank you, Mr. Eickhout. Madame Gutaland. Thank you, Chair, and uh, thank you to the... Köszönöm szépen, köszönet a bizottságnak, hogy megjelentek. Már hallom én is, hogy ígéret születhet arra az NV felé, hogy a nem széndiokszidhoz kapcsolódó a kapcsolatban jelentést fogják benyújtani az nv hez Ígéretük szerint 2020 elején azonban saját frakcióm részéről ugyanazt kell mondanom, amit kollégám már elmondott, nevezetesen igen aggasztó, hogy nem hallunk többet a bizottság munkájáról azon a téren, hiszen tíz év telt el, 2008-ban megjelent a vonatkozó direktíva irányelv az Európai Unióban, amely kimondta, hogy minden a légi forgalommal összefüggő klímahatást a lehető legnagyobb mértékben kezelni kell. Most pedig látjuk az IPCC riasztását, figyelmeztetését, hogy mennyire Fontos az, hogy a vállalkötelezettségeket teljesítsük a párizsi egyezmények értelmében, és hogy minden olyan eh, kibocsátással foglalkozunk, amely hozzájárul a globális emlegedéshez. Eh, és ugye eh, látván, hogy a légi közlekedésnek milyen nem szindioxidhoz kapcsolódó klímahatásai vannak, fölmerül a kérdés, hogy a bizottság miért nem lépett ezek alapján, Miért nem látjuk azt, hogy lett volna a konzultációs folyamat szakértőkkel, a tudományos közösséggel, az érintettekkel? <clears throat> Ez a fajta munka nagyon hosszú időt vesz igénybe. Ez így komolytalan módja a helyzet kezelésének. Az is fölmerül, hogy a bizottság mely igazgatóság, mely a felelős ezért az ügyért, ez is teljesen homályban maradt, egyetétek kollégáimmal az Envi részéről, hogy ez így komolytalan. Tehát kaptunk önöktől valamiféle ígéretet, szeretnék ennél sokkal többet látni, és szeretnénk, hogyha a munka végre kezdetét venné. Thank you very much. Now, um... Köszönöm szépen. akkor újra megadom a bizottságnak a szót. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket, és hogy eh, újra szót kaptam. Azzal szeretném kezdeni, hogy mindenkit biztosítok arról, valamennyi parlamenti képviselőt, hogy a bizottság egy intézmény, amely egy hangot képvisel, és amikor én itt ülök ma, eh, a DG Move eh, képviseletében. Itt van mellettem a klímaügyi főigazgatóság képviselője, és valamennyi bizottsági főigazgatósággal szoros együttműködésben eh, dolgozunk, és egy hangon szólalunk meg, és ez nap, nap javul. Tehát attól ne tartsanak, hogy a DG Move eh, a felelőse eh, ennek az ügynek. Ez nem jelenti azt, hogy a klímaügyi főigazgatóság ebben nem vesz részt, vagy hogy kizárnák a munkánkból. Éppen az ellenkező végez ennek. Másodszorban értem, hogy eh, hitelességi probléma van, és a bizottság nem számolt be 2008 óta a tevékenységéről. Ez azonban nem jelenti sem azt, hogy a bizottság eh, eh, léha lett volna és nem tett volna semmit, nem végzett volna semmi munkát. Először is a környezetvédelmi jelentések készültek, amelyeket a bizottság a Környezetvédelmi Obszervatórium szával együtt kibocsát, legutóbbi 2016-ban jelent meg, és most nagyon sok, nagyon keményen dolgozunk a következőn, amely a következő év elején kerül majd megjelenésre, és ezekben szerepel a beszámoló a részecske anyagokról, a kéndioxidról, a nitrogénoxidokról, mindenről, és e, ezek az ügyek nem maradtak ki a jövőre vonatkozó terveinkből. Dolgozunk, intézkedéseket hoztunk, együttműködik az easz és az összes többi érintett szervezettel, hogy megteremtsük a megfelelő normákat ezeknek az ügyeknek a kezelésére. És azt is tudják, hogy a fenntarthatóbb üzemanyagok fejlesztése is folyamatban van. Ez mind a részeske jellegű, mind a nitrogénoxid, mind a szindioxid kibocsátást csökkenteni fogja. És az egységes európai égbolt elvén igyekszünk sokkal hatékonyabb repülést megvalósítani. Tudjuk, hogy a NOx aránya nőtt, de nem azért, mert a légi közlekedés nem fejlesztett volna, hanem egyszerűen annyira megnőtt a légi forgalom, hogy nem lehet ellensúlyozni a kibocsátás növekedését a technológiai fejlesztéssel. Nem mondom azt, hogy a klímaügyek nem lennének a legfontosabb ügyei a bizottságnak, csak azt mondom, hogy vannak olyan idők, amikor szembe kell néznünk a tényleges valósággal, és még ha a technológia előre is haladt és fejlődött, lehet, hogy ez a technológiai fejlődés magában nem elég, és hogy néhány további kezdeményezés is megismételjünk, tudják, hogy a Clean Sky, a tiszta égbolt kezdeményezése segítműködünk annak érdekében, hogy a működésünk, a technológiáink egyre jobban működjenek, és a lehetőleg hamarabb a piacra kerüljenek a fejlesztési eredmények. Ennek érdekében mind a környezetvédelmi, mind a klíma ö, ö, mind a közlekedési főigazgatóság elkötelezett amellett, hogy a klímaügyi teljesítményünk a lehető legjobb legyen, és mindent megteszünk, ami rajtunk múlik. Én tudom, hogy a jelentés egy évig még várat magára. Azt is tudomásul veszem, hogy önök közül sokan szerettek volna választ kapni már ma, és sajnálattal mondom, hogy nekik ma nem tudok választ adni, a különböző tudományos eredményeket össze kell hoznunk, nem csak a Horizont 2020-on belül volt kutatás, de nagyon sok más európai kezdeményezés is volt, és világszinten is rengeteg kutatás volt. Ezeket a kutatási eredményeket össze kell fésülnünk, és csak idővel fogjuk tudni, hogy pontosan mi a lehető legjobb tudományos eredmény az adott pillanatban, a politika csinálásban arra lehet dönteni, hogy az ember tesz valamit, vagy nem tesz valamit. Ez nem ma fog eldőlni. Január az említett időpontban itt leszünk újra, hogy megvitassuk a konkrétumokat. Most annyit tudok mondani, hogy egyelőre túl korai azt kitalálni, hogy arról beszélni, hogy a bizottság új politikalkotási javaslatokkal fog előállni hiszen új bizottságról, új parlamentről kell előbb gondoskodnunk, és ezzel le is zárnám tulajdonképpen a mostani felszólások körét, hiszen a parlament 2008-ban el akart bizonyos ügyeket, célokat érni, ezeknek a kérdéseknek a, a Eh, eh, java kibocsátásokon alapult eh, normákat írtak elő, a normákon nagyon sokat dolgoztunk, ezek azonban inkább tagállami kompetenciák, mint, mint bizottsági témák, ami a kibocsátásokat illeti. Tehát úgy gondolom, hogy a következő évben ez a lehető legtöbb tudását fogjuk újra gondolni, de jelen pillanatban nem tudok messzebb menni, mint amit eddig elmondtam. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, akkor ezzel ezt a napirendi pontot lezárhatjuk, és van még néhány percünk, amíg megkezdjük dr. Gebrajusszal, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatójával az eszmecserét. Kérem, hogy mindenki maradjon. Kedves kollégák, nagy örömömre szolgál, hogy itt van velünk az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, dr. Tedros, akit öt éves időtartamra választottak meg a tagországok, a WHO tagországai 2017 májusában, és ezt megelőzően dr. Tedros Etiópia külügyminisztere volt, és ebben a minőségében ő tárgyalta az Addis Abebai agendát, ebben 193 ország kötelezte el magát finanszírozás mellett a fenntartható fejlődés, fejlesztési célok elérése érdekében. Egyébként egészségügyi miniszter is volt korábban, ott egy átfogó reformot vezetett az ország egészségügyi rendszerében. És amikor 2017. júliusában hivatalba lépett, Tedros doktor öt prioritást fogalmazott meg a szervezet számára. Az egyetemes egészségügyi ellátás, az egészségügyi szükséghelyzetek, a nők, gyermekek és serdülők egészségügye, az éghajlatváltozás, illetve a WHO átalakítása. Idén ünnepeljük az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 70. évfordulóját. Ez egy mérföld követ jelentő dokumentum volt, egy kötelező érvényű dokumentummal köti a nemzetközi megállapodásokhoz az aláírókat, és az Európai Unió maximálisan kihasználta ezeket az eszközöket az emberi jogok érvényesítése terén az EU-n belül és kívül. És amellett, hogy most ünnepeljük ezt a 70. évfordulót, most a parlamentben ezen a héten az emberi jogok hetét tartjuk meg, és ennek keretében örömükre szolgál Tadros doktort üdvözölni a szakbizottságunkban. Ma már megvitattuk a fenntartható fejlődési, fejlesztési célokra vonatkozó jelentést, a 2018-as monitoring jelentést, látjuk, hogy eh, hogyan állunk eh, ezek megvalósítása terén, és dr. Tedros már korábban eh, említette, hogy egy konkrét dolgot szeretne kiemelni, ez egyik oka a látogatásának, de ezt majd ő el fogja mondani. Én csak annyit szeretnék még elmondani, illetve hangsúlyozni, hogy ez az eszmecsere alkalmat teremt számunkra arra is, hogy a következő ciklus számára egy megfelelő örökséget hagyományozzunk az EU és a WHO együttműködése terén. Remélhetőleg a következő parlament egy közös csoportot tud formálisan létrehozni. És most a parlament és a WHO közötti együttműködésnek egy kézzelfogható jelét is várjuk a mostani eszmecserétől, és mi részünkről elkötelezettek vagyunk a partneri kapcsolatok fejlesztésében. És most minden továbbiak nélkül nagy megtiszteltetés, hogy körünkben van dr. Teroz, és megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Valian asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Üdvözlök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást. Ez egy nagy megtiszteltetés számomra, hogy ellátogathatok az Európai Parlamentbe. Ugyan nem először járok itt, már jártam itt korábban is, ez is a két szervezet közötti szoros partnerség jele. Az elmúlt napok nagyon hasznosak voltak, a WHO és a parlam- az Európai Unió közötti kapcsolatok terén jelentősen megemelkedett idén az EU hozzájárulása a WHO költségvetéséhez, és ezt még további szintre szeretnénk emelni. Tegnap a de az ECO főigazgatóságon tárgyaltam a partnerségünkről szükség helyzetekben illetve olyan globális kérdésekről is eszmét cseréltem Juncker úrral, Antarktis biztossal, Stalinidas, Vela biztosokkal és a PAKE főigazgatósággal. Köszönöm, hogy időt szántak nekem, és támogatásukról biztosítottak. 2018 egy fontos év az a WHO életében. Most ünnepeljük 70 születésnapunkat, és egyébként ez az év az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 70. évfordulója is. A WHO alapokmánya és a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy az egészség mindenki számára alapjog, és nem csak azok számára, akik ezt meg tudják fizetni. Ez a jog idővel a nemzetközi és nemzeti jogba is bekerült, és minden országnak biztosítania kell az egészséghez való jogot. Például a dohány ellenőrzésre vonatkozó keret megállapodás, vagy a dohányáruk illegális kereskedelmére vonatkozó egyezmény is hatályba lépett, és számos kötelező érvényű dokumentum biztosítja az egészségügyi biztonságot. Számos többoldalú egészségügyi eh, szerződés eh, született az EU segítségével, amit köszönünk. Az egészséghez való jog azonban nem csak egy nemes gondolat, ami papíron létezik. Az elmúlt 70 évben ezen a platformon komoly előrelépést eh, az egészségügy területén 1948 óta átlagosan 25 évvel emelkedett a várható élettartam, az anyasság, illetve gyermekhalálozás is visszaesett, és a különböző járványok, például a gyermekbénulás gyakorlatilag megszűnt. A malária megbetegedések is nagy mértékben visszaestek, és új oltóanyagok állnak rendelkezésre. És eh, számos más oka is van az ünneplésnek, de még akkor is, hogyha a régi fenyegetettségeket eh, sikerül kezelnünk, újabb fenyegetettségek eh, merülnek fel. Például az éghajlatváltozás komoly kihatással van az egészségügyre, és bizonyos rezisztenciák kialakulása is kockázatot jelent. Eh, aminek következtében fiatalok nagy száma eh, életre kerül eh, meg veszélybe a rák megbetegedések, például az egyik legnagyobb halálok, és a különböző járvány kitörésekkel szemben is fel kell lépnünk. Az elmúlt években 47 szükséghelyzetben nyújtott segítséget a WHO 50 országban, és jelenleg az ebola járványjal küzdünk Kongó Demokratikus Köztársaságban, Uganda határán. És mai napig 366 esetet regisztráltunk, és 214 halálesetet, az augusztusi járvány, augusztusi kitörése óta. És meg kell akadályoznunk, hogy a határon át is terjedjen ez a járvány, hiszen sokkal jobb eszközökkel rendelkezünk a járvány megfégezésére. Több mint 29 ezer embert oltottak be, és ezzel is igyekszünk minél alacsonyabbra szorítani a megbetegedések számát. Ezen kívül információval is rendelkezünk az eddig kezelést kapottakról, 145-en kaptak kezelést. 14 millió utast vizsgáltak meg, és több mint 4000 háztartást kerestünk fel, 500 helyi vezetőt képeztünk fel, mégpedig a Kongói Demokratikus Köztársaság kormányának segítségével, akiktől a WHO és más partnerek is segítséget kaptak. Ez a járvány azonban sokkal nehezebben szorítható vissza, mégpedig elsősorban a kongói köztársaságban, demokratikus köztársaságban uralkodó biztonsági helyzet miatt. Beni városa volt a járvány központja, és minden egyes alkalommal, amikor egy kitörés előfordul, a vírus nagyobb eséllyel terjed tovább. Én találkoztam Jean-Pierre Lacroix-val, az ENSZ főtiklán helyesetesével, és ő is ellátogatott a helyszínre. Azóta azonban további támadásokra került sor. Pénteken, múlt pénteken például egy olyan helyet is értetemdes, ahol a mi munkatársaink tartózkodtak. És az egyik munkatársam felhívott, és hallottam, hogy a lövések nagyon közel voltak hozzá. Videón is kommunikáltam velük, és láttam, hogy mennyire féltek, mennyire meg voltak ijedve, és elmondták, hogy nem akarnak ennek ellenére sem elmenni, inkább védelmet kértek, hogy tovább folytathassák a munkáját, munkájukat. Ez nagyon megindított. És minden napon, nap ebből merítek erőt, hogy azok a munkatársaim, akik elkötelezettek, a kockázatot vállalva is igyekeznek mások életén segíteni, mások életét megmenteni, és a partnereinkkel közösen biztos vagyok benne, hogy meg tudjuk szüntetni ezt a járványt. De én, ahogy ezt állandóan mondom, az egészségügyi rendszerek és a biztonság ugyanannak az érmének a két oldala, és minél inkább elősegítjük az egészségügyi rendszerek működését minél többet befektetünk ezekbe a rendszerekbe, annál inkább javulhat az egészségügy, gondolva itt az alapellátásra, amit mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. Tudjuk, hogy a gazdaság és politikai valóság az időköztes években például Asztanában, Kazaksztánban talál nyilatkoztak a vezetők, hogy a kitűzött célokról ismét eszmét cseréljenek. A fenntartható fejlesztési célok területén, elsősorban ami az egészség ügy javítását illeti. Ehhez folyamatos elkötelezettségre van szükség a tagországoktól, de a WHO-nak és a nemzetközi közösségnek sokkal integráltabb, koherensebb módon kell működnie ehhez. Ezért a WHO és más nemzetközi szervezetek eh, megállapodtak, hogy egy globális eh, akciótervet dolgoznak ki az egészségügy területén. Megindítottuk ennek az akciótervnek az első szakaszát, ez itt eh, látható egyébként, ez az akcióterv, Berlinben múlt hónapban indítottuk útjára az akciótervet, és az ENSZ közgyűlése várhatóan jövő decemberben fogja ezt elfogadni. Szeretnék köszönetet mondani Merkel kancellár asszonynak, hogy ő javaslatot tett erre az akciótervre a norvég miniszterelnökkel és a ganai elnökkel közösen. Három stratégiai célja van a tervnek, az kiigazítás, a felgyorsítás és a teljesítés. A folyamatainkat úgy kell összehangolni, hogy összesen hatékonyabbak legyenek. Másodszorban a folyamatokat fel kell gyorsítani azokon a területeken, ahol gyors eredményeket tudunk elérni. Az SDG területén például a kutatás, fejlesztés területén, a globális finanszírozás területén, harmadsorban pedig egymást is elszámoltathatóvá kell tennünk, ideértve a donorokat, a partnereket, többek között az EU-t is, hiszen ők eredményt várnak el az általuk nyújtott támogatások fejében. a siker mércéje nem a jelentések számában jelenik meg, vagy a találkozók számában, vagy a beruházott összegekben, hanem <clears throat> azon életek számában, akik, amit meg tudunk menteni. Az egy éves kort betöltött gyermekek esetében vagy a nők esetében, akik szabadon kell, hogy eldöntsék, hogy hány gyereket vállalnak, és mikor a családok, a közösségek, a nemzetek felvirágzása, ezek a siker mércéi. Vagyunk győződve arról, hogy az egészségügy nem kiváltsága a gazdagoknak, hanem mindenki alapvető joga. Az elmúlt 70 évben láthattuk, hogy az egészségügy nem csak egy üres jelszó, hanem valami olyasmi, amit el lehet érni. Itt Európában ez megvalósult, a legtöbb európai ország útörője annak az elvnek, hogy az egészség mindenkinek az alapvető joga. Dánia például, én a 80-as években ott folytattam tanulmányokat, és az ottani egészségügyi rendszer feledhetetlen emlékeket hagyott bennem. Európa különböző módon nyújt pénzügyi segítséget, szolgáltatásokat, de minden esetre mindenkinek jogában áll az egészséghez való hozzáférés. És ezek az országok nem akkor építették ki az egészségügyi rendszerüket, amikor gazdagok voltak, hanem közvetlenül a második világháború után, amikor pénzügyileg gyakorlatilag térden, térdre kellett, hogy tehát gyenge helyzetben voltak. Politikailag vállaltak kötelezettségeket, és ez ma is így van. Számos világ, a világon számos ország, Ruandától Peruig döntöttek úgy, hogy az egészségügybe ruháznak be, és támogatják a fejlődést. Hölgyeim és uraim, három kéréssel szeretnék búcsúzni önöktől először is. megállapodtunk abban, hogy az egészség egy alapvető jog, és hogy ennek érdekében küzdünk. Itt az EU-ban ugyan a világon a legfejlettebb rendszerekkel rendelkeznek, még mindig vannak problémák az egyes országokban, és mindig további teendők vannak annak érdekében, hogy senkit se engedjünk el. Az egyenlőség kérdése az egyik olyan terület, ahol az EU-nak előre kellett, lépni, előre kellett lépnie, és ez ránk is igaz. Másodszorban pedig én azt kérem önöktől, hogy globális szinten is támogassák az egészségügy, mint alapjog kérdését, és ez politikailag is meg kell, hogy nyilvánuljon, illetve a beruházásokban, hiszen ezekkel életeket tudunk megmenteni és meghosszabbítani ki lehet emelni embereket a szegénységből, meg lehet teremteni a fenntartható fejlődés alapjait, és egy biztonságosabb, tisztességesebb világot tudunk teremteni. Harmadsorban én azt kérem önöktől, hogy támogassák a globális akciótervet, azt az anyagot, amit az előbb megmutattam. Most kezdődik meg a konzultációs szakasz, és szeretnénk, ha önök is ebben részt vennének, hogyan tudjuk elérni, hogy az egészségügyi közösség világszerte hogyan működhetne hatékonyabban, hol tudjuk az innovációt fokozni, tehát az önök elképzeléseire is számítunk. Köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy ma önökhöz szólhattam, és köszönöm, hogy elkötelezettek annak érdekében, hogy az egészségügyön javítsunk. És most, hogy a WHO és az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 70. évfordulóját ünnepeljük, tudjuk, le kell szögeznünk, hogy az egészségügy az való jog nem egy adott dolog. Ezt minden egyes generációnak meg kell újítania. Köszönöm szépen. Thank you very much for your... Köszönöm szépen Kérdezem a kollégákat, van-e hozzáfűzni valójuk. Grosztet asszony parancsoljon. Nos, először is, főigazgató úr, szeretnék köszönetet mondani önnek, hogy eljött hozzánk, és ezt a rendkívül fontos üzenetet közvetíti számunkra, mert az egészségügyi világügyi szervezet, mint akár csak az EU, minőségi egészségügyi szolgáltatásokat alapjogok közé emelt, ön is említette. Sajnálatos módon nagyon sokan vannak még, akik állapota a rendkívül aggasztó, és az egészséghez való jognak tulajdonképpen mindenki realitásává kellene, hogy válnia. Ön említette ezt. Az orvostudomány nagyon sokat lépett előre, de nagyon sok a sürgősen megoldandó probléma, új járványok, az antibiotikumok elleni, szembeni ellenállás. Ez mindannyiunk számára veszély, de ugyanakkor nagyon sok nehézség, probléma jelentkezik az egészségügyi alapellátásban, főleg a nők, a gyermekek vonatkozásában, akiket leginkább fenyeget a szegénység, az éhezés rendkívül mértékben meghatott az, amikor arról beszélt, ahogyan a nemzetközi, az egészségügyi világszervezet dolgozói hogyan, milyen körülmények között teljesítik feladatukat világszerte, csak gratulálni tudok mindannyiuknak. Azt hiszem megértettük mindannyian, hogy mennyire elkötelezettek az önök szervezetén belüli munka mellett. Az EU, az EU-s tagállamok, kollektívan az első humanitárius adakozók világszerte, ez pedig különös felelősséget ró ránk. És igaz, hogy ez a hét, amely az emberi jogok hete, emlékeztet erre. Az EU-n belül azonban továbbra is vannak aggasztó jelek. A helyzet még mindig nagyon egyenlőtlen a tagállamok között, ahogyan rámutatott az utolsó jelentés az európai egészségügyi helyzetről, és hogy hoz, hogyan férnek hozzá az emberek ehhez. Ez egyszerűen aggasztó. Továbbra is fenyegeti az egészséghez való jogot az egyenlőtlenség a struktúrális szinteken, a szociális helyzetben, Ugye itt az alkoholizmus, a dohányzás, a környezetvédelmi problémák, területi aggályok is ide sorolhatók. Ezért nagyon fontos ez a téma. Úgy tűnik, hogy az Európában való egészségi állapotról szóló jelentésük nem minden dimenziót tartalmaz, illetve nem helyez megfelelő hangsúlyt a kritériumokra. Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy közvetlenül befolyásolják az emberi egészséget a környezetvédelmi dolgok. Itt az atmoszférában levő szennyezésre gondolok amelynek külön jelentősége van. Most láttam, hogy egy belga kutató most tökéletesített egy olyan technológiát, amelyel az apró részecskéket lehet látni a tüdősejtekben, a vérben és a vizeletben. Ezen kívül olyan gyerekekről készült tanulmány, akik nagy forgalommal rendelkező út mellett élnek, mert ezen gyermekek vizeletében nagyobb mennyiségben találhatók ezek a mini részecskék, mint azon gyerekekében, akik messze élnek az ilyen forgalmas teretektől. Ez csak egy példa, hogy bebizonyítsuk azt, hogy nem csak a levegőszennyezésről van szó, hanem a víz, a talaj szennyezéséről is. Ez mind, mind nagyon fontos és jelentős közegészségügyi probléma. Az egészségügyi világszervezet ezeket figyelembe veszi, és pontos mutatókkal rendelkezik, hogy mérje a különböző környezetvédelmi kritériumok hatását az emberi egészségre. Másrészt a túlsúlyosság, a ez is egyértelmű, a jelentésükből is kitűnik, fenyegeti az állampolgártársaink várható élettartamát. Lehet ez krónikus betegség? Ilyen esetben milyen ajánlásokat fogalmaz meg a politika, hogy felvegyük a harcot ezzel? Aztán említette a védőoltásokat. Ez nagyon fontos, de sajnálatos módon nem egyenlő, a főleg a polyás babáknál, és ez külön aggadalomra ad okot. Szeretném elmondani, hogy az önök szervezete felveszi a, vegye fel a harcot a védőoltásokkal kapcsolatos ellenállás terén is. Mit tesz az egészségügyi világszervezet annak érdekében, hogy azon országokban, ahol ez még nem egyértelmű, elősegítse a védőoltásokhoz való hozzáférést. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Grossz tett asszony a megjegyzéseket. Esetleg még meghallgatjuk a kollégákat, és később tudna ön válaszolni. Ó, köszönöm, ön a főnök. Borza asszony. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, a szót. Szeretném szeretettel üdvözölni a főigazgató urat, és egyetértek az elnök asszonynal. Tényleg nagyon sok gondolatot ébresztett a bevezetője. Bár nem leszek itt, a kérdésemre adott választ meghallgatni. Itt az Európai Parlamentben minden évben megemlékezünk egy óriási tragédiáról, amely Búkovárban, Horvátországban következett be 27 évvel ezelőtt. A kérdésem azonban a gyógyszerek árára vonatkozik. Egyre nagyobb problémát jelent világszerte az, hogy a gyógyszerek egyre drágábbak. Ez az EU-ra is igaz. Ez az egyik olyan tényező, amely a nemzeti egészségügyi rendszerek fenntarthatóságát fenyegeti. A pénzügyi válságot megelőzően az EU többször is beszélt erről, és mint harmadik világszerte jellemző probléma került felemlegetése. Horvátként el szeretném mondani, hogy lehet olcsó gyógyszereket is előállítani, hogy megmentsük az emberek életét. Aztán ott van a kórházi kezelések ára, illetve a kiesés, amit a betegségek okoznak a munkából. Az EU-nak tennie kell valamit. Javítanunk kell az átláthatóságot a gyógyszerész, gyógyszeripar nagyon sok területén, az elmúlt 20 év során egyre drágábbak lettek a gyógyszerek, és olyan helyzetet teremtettek, ahol az állampolgárok nem engedhetik meg maguknak azt, hogy gyógyszereket vegyenek. Ez pedig tényleg veszélyezteti a nemzeti egészségügyi rendszereket. És a helyzet egyre rosszabb, mert idősödik a lakosság. Úgyhogy szeretném megkérdezni önt a arról is, hogy mi a helyzet a szellemi jogokkal, mi a helyzet a kutatással, illetve az innovációval. Köszönöm. Köszönöm. Kérem válaszoljon az eddigi kérdésekre, és aztán jön a következő kör. Köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy feltették ezeket a rendkívül fontos kérdéseket. Nagyon fontos témákról van szó. Nézzük az elsőt. Ugyanaz az álláspontunk, mint a tisztelt képviselőasszonyé az egészséghez való jog területén. Ez nagyon fontos, ezért része ez az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának már 70 évvel ezelőtt is az volt. A gond az, hogy nincs megfelelő politikai elkötelezettség a végrehajtáshoz, és ahogy ön is nagyon helyesen megfogalmazta, Európában az egyik kihívás, bár Európában relatíve jobb a helyzet, mint bármelyik más kontinensen, vagy legalábbis az EU-ban jobb, mint bármelyik régióban, az egyenlőség még mindig nagy kihívás az EU-ban, és ezzel foglalkozni kell, tökéletesen egyetértek önnel, én is elmondtam ezt, és a jelentés egyik következtetése is ez volt. Úgyhogy gyakorlatilag majdnem ugyanarról beszélünk. Aztán, ami a levegőszennyezést illeti. A hú most szervezett egy konferenciát, az első ilyen jellegűt a múlt hónap során már a légszenny- levegőszennyezés témájában. Ez elsősorban környezetvédelmi kérdésként jelent meg, nem annyira abból a szempontból, hogy milyen hatással van a gyermekek és a felnőttek egészségi állapotára. Ahogy önök is tudják, elsősorban a gyerekeket érinti ez. Nagyon sok gyerek azt más lesz. És amikor nagyon nagy a légszennyezés, a gyermekek agya is kevésbé fejlődik. Ez tudományosan bizonyított tény. Úgyhogy befolyásolja az agy fejlődését is, de rák, szív- és érrendszeri betegségek oka is és a világnak tudnia kell erről. Nevezetesen arról, hogy a levegő szennyezés nem jó, ami az emberi egészséget illeti. Nagyon sok országban minden szemetet a levegőbe ö, engedünk, akár csak a szennyvizet, a víz ö, rétegekbe. Nem igazán látjuk, csak szimulációkkal rendelkezünk, amelyek nagyon sok város légszennyezését, annak szintjét mutatja, és nagyon sok városban bizony nagyon veszélyes értékeket érez el. Vannak normák, amelyekhez képest sokszorosa a levegőszennyezés mértéke egyes városok levegőjének. Úgyhogy Tényleg hangsúlyozunk kell ezt a problémát, és fel kell hívni rá a figyelmet megfelelő mértékben. Ma a bizottsági tagokkal tárgyalunk is, és akkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy mi a helyzet a, a levegő környezetre gyakorolt hatásával és minőségével, mint ahogy a dohány esetében is történt, de nem szeretnénk, hogyha az egészségi állapot az embereknek emiatt teljes mértékben romlana. Aztán van egy megállapodás is, amiről szó van a biztos és a bizottság képviselével. Szeretnénk, hogyha önök is egy hangon képviselnének minket, mert ez nagyon fontos lenne, hogy a mi, levegő minőségét szabályozó dokumentum kötelező jellegű legyen. Tehát a tiszta levegő, a levegő minősége is jogokhoz kapcsolódjon, mert aznak a levegőnek, amit beszívunk, nem szabad veszélyesnek lennie. Az élet legfontosabb része ez, ugyanis, mint ahogy ezt mindannyian tudjuk. És persze ez aztán kapcsolódik a vízszennyezéshez és más szennyezéshez, illetve a tiszta környezethez minden aspektusába, legyen az ö, szennyvíz kezelés, vegyi anyagok, stb. Nagyon fontos tehát a tiszta környezet, ide tartozik a levegő minősége. Hát önmagában a kövérség nem kockázat, de nagyon sok betegséghez vezethet. Tehát kockázati tényező, amelyet így is kell kezelni. És jártam néhány országban, ahol nagyon veszélyes kombinációját tapasztaltam ezeknek, hogy nagyon sokan dohányoznak, vannak olyan országok, ahol a fér, felnőtt férfiak 40%-a, és nagyon magas a túlsúlyosak száma is, hogyha ez a kettő együtt jár, ez túl korai halálhoz vezet. Aztán hozzáadjuk még az alkoholfogyasztást. Nincs megfelelő fizikai tevékenység. Alkoholfogyasztás, dohányzás, és természetesen a nem megfelelő étkezés óriási kockázati tényezők lehetnek, amelyek nem járványos betegségeket okoznak. A betegségek 70%-a ilyen világszerte, és ez a négy kockázati tényező áll ezek mögött, amelyeket utaltam a további kockázati tényezőkön túl, amely, mint például a légszennyezés, amely 70 millió ember idő előtti halálát okozza. Tehát kövérség, kockázati tényező, ezzel így is kell foglalkozni, a hón belül, és van egy ilyen bizottságunk, és még magasabb szintekre is szeretnénk eljutni, hogy a világ tényleg komolyan foglalkozon ezzel a jelenséggel, mint kockázati tényezővel, és kihívásként is kezelje. Mert ez ugyanúgy érinti a magas jövedelmi kategóriába és a közép kategóriába tartozó országokat is. Aztán védőoltások. Januártól szeptemberig több mint 60 ezer Nine doses, I think. This is unacceptable. Bárány. Have the vaccine too. Kanyarót regisztráltunk. A kérdés az, hogy Európában miért veszítik el a gyermekeket? És itt ugye EU tagállamokról van szó. Mi történik? sikerült megszabadulnunk a himlőtől a védőoltás segítségével, és már jó úton járunk, ami a gyermekbénulást illeti is. Pontosan a védőoltásoknak köszönhetően a gyermekek egészséges felnőttek lesznek. Még az ebolát val is nagyobb eséllyel veszük fel a harcot a kongói demokratikus köztársaságban a védőoltásoknak köszönhetően. Ha nem volnának védőoltások, a 32 ezer beoltott közül nagyon sokan, és a konzervatív becsések szerint is egy harmaduknál már kialakult volna az ebola. Úgyhogy vagy tízezer ilyen esetről, vagy még többről számolhatnánk be. Nem lehet vitatni azt, hogy a védőoltásoknak milyen ereje van. De, hogyha valaki a világ valamelyik sarkában valamilyen hamis hírt röptet fel, akkor ez elveszi az előnyét, mindazt a jó, pozitív hatást csökkenti, amit a védőoltásokkal elértünk pedig segítettek a gyermekeinknek és nekünk is ö, már évek óta, és a jövőben is így lesz ez. Úgyhogy nagyon veszélyes az, hogyha valaki nem akarja beadatni a védőoltásokat. Mert visszatérünk a kiinduló pontra. Kollégáik felvetette, kollégájuk felvetette az antimikrobiális rezisztencia problematikáját is. ez oda vezet a, a ö, védőoltások kérdéséhez, mert a védőoltással megelőzünk egy betegséget, így nem kell antibiotikumokat használni, és nem leszünk rezisztensek az antibiotikumok használni. Tehát a védőoltások hatásosak, szükségünk van az önök segítségére ezzel kapcsolatban, mert sajnos... Accepting it as true, it's completely false. Then on... A közösségi oldalakon sajnos nagyon sok a hamis hír. Aztán drágák a gyógyszerek. Nagyon fontos, hogy hozzáférhessen mindenki a gyógyszerekhez, ez az egyik alappillérünk. Foglalkoznunk kell ezzel a problémával, mert hogyha nem lehet minőségi és megfizethető gyógyszerekhez hozzáférni, ez probléma. A panel átfogó megoldást javasolt az egyik kérésünk önökhöz az, hogy tényleg ezt az ajánlást alkalmazzák, is? ez lefedi a szellemi jogokra vonatkozó kérdést is. Persze, ez nem szabad, hogy a kutatás, az innováció kárára történjen, nem szabad kiölnünk a magán szférát, ki lehet ezt egyensúlyozni, de ezt meg kell találnunk, ezt az egyensúlyt és foglalkozunk el ezzel a nagyon fontos pillérrel, ami nem más, mint a gyógyszerekhez való hozzáférés. Nagyon köszönöm a kérdéseiket, merci beaucoup. Köszönöm szépen. Van még kollégánk, aki szeretne kérdést föltenni, Pieká képviselő. Lényelő fogok beszélni. Köszönöm szépen főigazgató úrnak, hogy eljött hozzánk az Európai Parlamentbe. Kétségtelen, hogy eh, a WHO 17. a WHO 70. évfordulója eh, rendkívül fontos, hiszen ez a szervezet egyik kulcsfontosságú eleme a globális eh, emberi egészségügynek. A igazság, pontosabban az egészségügyhöz, egészségügyi szolgáltatásokhoz a hozzáférés egyik legfontosabb elem, de nem az egyedüli. Ugyanilyen fontos a biztonságos ivóvízhez való hozzáférés, a megfelelő közegészségügyi állapotokhoz való jog, a megfelelő munkavégzési körülmény, a megfelelő egészséges környezethez való jog, és ami ugyanilyen fontos, az emberek joga ahhoz, hogy hozzáférjenek az egészségügyek kapcsolatos információkhoz és tudáshoz hiszen a klasszikusok úgy gondolták, hogy a megelőzés az alapja a közegészségügynek, a kezelés és az egészségügy része ennek, de nem az egyetlen eleme. Az egyes Európában az egészséget jogként kezeljük, az alkotmányok garantálják az egyén jogát az egészséghez, és ezért eh, van eh, szükség arra, hogy eh, valóban biztosított legyen az egészségügyi szolgáltatásokat való igazságos hozzáférés. Nos, a WHO, WHO próbál foglalkozni mindezzel. Nagyon sok olyan ország van, ahol az ilyen dokumentumokat egyáltalán nem hagyják végre. Ezért fontos, hogy azokat, akik kormányoznak, nyomás alá helyezzük. Ahogy a főgazgató is említette, ez a kulcsfontosságú intézkedés annak érdekében, hogy a polgárok egészségesen tudják élni. Természetesen valóban igaz, hogy az Európai Unió az egyes számú adományozó donor egészségügyi kérdésekben világszerte, de ez sok ügynökség kezében oszlik el az egészségügyi, a fertőzés megelőzési és így tovább ügynökségek kezében. Úgy gondolom, hogy a WHO továbbra is nagyon szoros párbeszédet folytat ezekkel az intézményekkel az Európai Parlamente is többek között. Nem volt elég időm ahhoz, hogy a globális tervet teljes egészében végigolvassam, de úgy gondolom, hogy nagyon értékes dokumentum ez, és úgy gondolom, hogy az Európai Parlament és saját frakcióm teljes mértékben támogatni fogja ennek a posztulátumait, és hogyha esetleg keményebb kérdések is fölmerülnek, annak ellenére, hogy jön a karácsonyi béke időszak. Fölvető a kérdés, hogy a WHO-nak van-e bármiféle globális terve azzal kapcsolatban, hogy hogy lehet megfelelően felkészülni az orvosi eh, emberi erőfársakhoz, hiszen ma eh, eh, azt szenvedjük meg, hogy nincs elég szakember, nem csak Ázsiában, Afrikában, hanem Európában is, és a gyógyászati emberi erőforrások hiánya az a, nem csak a megelőzés, hanem a kezelést is ellehetetleníti. Tehát úgy gondolom, hogy az emberi erőforrások fejlesztése az egészségügyi terén globális kihívás. A másik kérdés talán egy kicsit érzékenyebb. Nagyon sokan szégyellik is, hogyha ezzel a témával foglalkoznak. Egy dologban lehetünk biztosnak az életben a halállal, az, hogy a halál elér bennünket. A palliatív fájdalomcsökkentő gondoskodás, ápolás azon betegek esetében, akiknek a halála elkerülhetetlen, az őróluk való gondoskodás életük legvégső szakaszában a WHO homlóterében van-e? Bármilyen módon említette persze a WHO reformját is. És végül szeretném föltenni a következő kérdést. Ugye ennek az elemnek az egyik, az, e, ennek a megújulásnak az egyik elemmel feltétlenül az átláthatóságnak kell lennie. Ezt a kifejezést minden pillanatban halljuk itt Európában. Itt 3 milliárd USA dolláros keretről beszélünk a WHO esetében, ugye? És úgy hallottam, hogy a WHO költségvetése nem féletlenül, nem feltétlenül átlátható módon ö, kerül felhasználásra. Tudna beszélni arról, hogy milyen algoritmus és milyen elvek alapján osztják el a WHO költségvetését az egészségügy javítására azokban az országokban, amelyek aláírták a WHO alapdokumentumait. Ugye Mexikóról hallottunk például, ahol bizonyos döntéseket megkérdőjeleztek az összegek felhasználásával kapcsolatban, tehát nem volt kifejezetten példás az átláthatósága programnak. Összességében azonban szeretnék főigazgatónak eh, gratulálni a felszólásához is, és munkájához is, és nyilván követni fogom, hogy a globális intézkedési terv mit tartalmaz annak érdekében, hogy remélhetőleg a világ népességének élete méltóságteli és békés lesz. Madame Meissnernek adom meg a szót. Tisztelt eh, főigazgató, itt eh, a parlamenten belül még egy nyelvet szeretnék itt felvillantani németet. Nagyon örülünk a frakció nevében is, hogy ide látogatott. Sajnos nem vagyunk nagyon sokan képviselők, de minden esetre azok jelen vannak, akik munkaszinten foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Én csatlakozom az előttem szólhoz. Nagyon örülök ennek az akciótervnek, és köszönöm, hogy megkaphattuk ezt az anyagot. Ezt mi mindenféleképpen támogatni fogjuk, és törekszünk ennek végrehajtására. Nekem is lenne néhány kérdésem, igyekszem rövid lenni, hiszen már így is sok kérdést kapott. Először is a platform az emberi alapjóként kezelt egészségügy milyen költségvetéssel gazdálkodnak e tekintetben, és milyen kritériumok alapján osztják szét. Másodszorban bizonyos betegségekről szólt, amelyeket sikerült megszüntetni, illetve e, újabb betegségek, például mentális betegségek egyre inkább elterjednek, a demencia például milyen egyéb új betegségeket azonosítottak be harmadsorban, a FAO-val kapcsolatosan megfelelő kutatást és lépéseket tettünk a betegség visszaszorítására. Nem tudom, hogy hogyan kezelik ezt Afrikában. Végezetül pedig, szintén Afrikával kapcsolatos a kérdés, a WHO milyen lehetősége van arra, hogy a női nemiszer csonkításokat megakadályozzák, ugyanis ez abszolút jogsértő és az alapvető jogokat sértő gyakorlat. Köszönöm szépen. Thank you very much. And, um... Köszönöm szépen. Peter Leónak adom meg a szót. Köszönöm. főtitkár úrnak köszönetet szeretnék mondani, nagyon bátorító szavakat szólt. a globális intézkedési terve kapcsolatban. Azoknak elnökeként is beszélek, akik a rák ellen küzdenek itt a parlamentben, és az utolsó években a gyógyászat fedezés ellenére nem csökkent a rákos megbetegedések jelentősége aránya, és nem is akarok beszélni az indikátorokra. Az európai stratégiánk, egészségügyi stratégiánkban azt fogalmaztuk meg, hogy minden politikában figyelembe kell venni az egészségügyi elveket. Ön említett a méltánytalanságok az egészségügy terén fönnálló különbözőségek témájáról, és úgy gondolom, hogy arra számíthatunk, hogy nehéz lesz ezeknek az elveknek a megvalósítását minden eh, páciensre, minden betegre eh, érvényesíteni. Eh, úgyhogy mindenféleképpen üdvözlöm a globális intézkedési tervet, és számomra a kulcs szó a felgyorsítás szava. Úgy gondolom, hogy nincsen szükség innovációra egy, egy halom helyen, ahol már eleget tudunk ahhoz, hogy hogy lehetne jobban vagy gyorsabban teljesíteni. Hagyom sem az, amit tegnap történt a Fejlesztési Szakbizottságnál a DEVE ülésén. David Beasley, az a világ élelmezési program igazgatója beszélt a száheli sivatagi térségben szerzett tapasztalairól, ahol egy rettentesen régi technikát kezdtek el hozni. Fákat ültetnek, kizöldítik a sivatagot, igyekeznek megállítani a sivatag előrehaladását, tudjuk, hogy ennek mik a következményei. És az, az úgynevezett félhold technológiát használják, félhold alakú buckákat emelnek kapával, amely megfogja a hajnali harmatot és a minimális esőt. Azaz sokkal koherensebb és integráltabb módon kell intézkednünk, lépnünk, cselekednünk. És szeretném még végül megemlíteni azt is, hogy örülök annak, hogy a WHO hozzáállása a hagyományos gyógyászathoz olyan, amilyen. Erről gyakran beszélünk mint korábbi beteg, azt kell mondanom, hogy betegek csak azt a gyógyszert ismerik el, amelyik gyógyít, amelyik hat. Ezért úgy gondolom, hogy érdemes lenne kombinálni a hagyományos és a modern gyógyászati módszerek lehetőségeit, és kerüljük el az ideológiai vitát arról, hogy melyik a jobb. Úgy gondolom, hogy a betegek világszerte örülni fognak annak, hogyha nem ideológiai alapon közelítik meg a gyógyításukat. És úgy gondolom, hogy az eredményesség és a <clears throat> hatékonyság eh, elvei eh, fontos szerepet kell, hogy játszanak ezen a téren jövőben. Um, Köszönöm, megadnám a szót végül önnek. Köszönöm szépen, nagyon fontos felvetések és kérdések ezek. Ami az első, az egészséget meghatározó tényezőket illeti teljes mértékben egyetértek a képviselővel, miszerint a problémák alapvető okaira, gyökerére kell koncentrálnunk. Hogyha gondoskodni tudunk a víz, az élelmiszer, a levegő és a környezet minőségéről, akkor úgy gondolom, hogy problémák nagy része pont ezekből a területekből származik, tehát valóban ez kulcsontosságú megközelítés. A WHO új stratégiai tervet dolgozott tehát ki a fenntarthatósági prioritások fényében. Igen, fontos az egészségbiztonság szempontjából a sírkőségi beavatkozás lehetősége és alapvetően az egészséges népességek a népességek egészségi állapotának a javítása, hogy az egyszerűen az emberek egészségesen éljenek, még mielőtt megbetegednének. Ugyanis, hogyha az egy dolog, hogy elviszük az embereket a kórházba, tulajdonképpen, ha az embereket egészségügyi intézményekbe visszük, mert betegek, az tulajdonképpen már a kudarc jele, hiszen jelentős mértékben csökkenteni lehetne a betegség előfordulását is, hogyha a, ha a problémák gyökereit kezelnénk. Ezen el alapján szervezzük meg magunkat, és a WHO három, három stratégiája három oszlopra, pillére alapul így. Ebből egyik ugye az, hogy gondoskodjunk az emberek, a népességek egészségi állapotának megfelelő szintjéről Ennek kell lennie az elsőleges célkitűzésnek, hogy az emberek meg se betegedjenek. Nos, eh, ahogy joggal mondta, valóban nincs elég munkavállaló az egészségügyi eh, területen. 18 millió ember hiányzik az egészségügyből, és igyekszünk új módozatokat kitalálni arra, hogy ezt hogy oldjuk meg. Eh, itt újító jellegű elképzelések is vannak, és ez része lesz a globális elképzeléseinknek. Még egyszer 18 millió ember hiányzik az egészségügyben világszinten. De vannak innovatív elképzelések, ami a terminális szakaszba került betegek gondozását illeti, itt azt a megközelést kezeljük, hogy, hogy, hogy az anyaméktől a szemfedőig a koporsóig igyekszünk a teljes életciklusban jelen lenni, a szüléstől, születéstől, a terhességtől, a születéstől, az egészséges fejlődésen keresztül, a megbetegedésig, az ápolásig, a gyógyulásig, azon túl pedig a terminális szakaszban a, a haldokló betegek szenvedésének csökkentéséig, és végül a halálig. És éppen azért eh, közelítünk meg minden kérdést a teljes emberi életciklussal szem előtt, mert eh, így tudjuk az összes vonatkozást megfelelően kezelni. Ami a forrásokat illeti, a WHO költségvetése 2,4 eh, milliárd de hogyha megnézzük, hogy ez mekkora összeg, nos, a WHO-ban felhasznált összeg nem túlságosan nagy, annak ellenére természetesen, hogy rendkívül hálásak vagyunk minden, minden szervezetnek, aki támogatja a WHO-t. Másrészt bármennyi pénzünk is van, azt mindenképpen bölcsen kell felhasználnunk is eredményesen. És a forrásokat a prioritások alapján használjuk fel, és amikor prioritásokról beszélek, akkor azokról a prioritásokról beszélek, amelyek jobb eredményeket hoznak az általunk szolgált emberek életében. Ezt a továbbiakban is így fogjuk végezni. Másrészt van egy belső értékelési rendszerünk, de meg fogjuk kezdeni a külső értékelést is, és ennek a kettőnek a kombinálása lehetővé teszi majd azt, hogy hogyan tudunk a céljaink felé haladni, és hogy tudjuk a céljainkat elérni. És ez a külső is lehetővé teszi azt is, hogy meglássuk azt is, ami annyira szemünk előtt van, hogy mi magunk nem veszük észre. és ha bármilyen gyengeséget megállapítunk rendszerben, természetesen nyíltak leszünk ezzel kapcsolatban, és nyitottak leszünk ezek javítására. Ami a, ez a mentális egészséget illeti, ez a demenciát is lefedi, és ugye korábban a, a, hát nagyon gyakran a, a, a rák, a, a cukorbetegség, a krónikus problémák, krónikus tüdőbetegségek voltak a terünkben, most ezt hozzáteszik a mentális egészséget is. Tehát most a szívbetegségek, a rák, a tüdőbetegségek mellett a cukorbetegség és megjelenik a mentális egészség is elsődleges prioritásként. A mentális egészséggel kapcsolatban nagyon, az a probléma nagyon sok országban, hogy a szolgáltatásokat nem e, áramvonalasítják, e, ezeket csak és kizárólag kórházban, vagy specializálódott intézményekben e, helyezik el, és gyakran bűnözőként kezelik a mentális egészségben problémákkal küzdő embereket. Jó lehet, ez probléma, van akinek a hasafáj, valaki másnak mentális egészségügyi problémái vannak, mind a kettő egészségügyi probléma. Ugyanilyen probléma ez, mint bármely másik probléma. És az embereknek ezt így is kéne kezelnie. Viszont vannak olyan családok, amelyek a saját gyermekeiket is bűnözőként kezelik, és a stigma a családból ered. Tehát a mentális egészséggel kapcsolatban tehát a stigma jelentkezik a családban, jelentkezik az, oktat, az egészségügyi rendszerben is, és rendkívül fontos a társadalom tudatosságát formálni, hogy a társadalom is úgy lássa, hogy a mentális problémák azok egészségügyi problémák, ezeket az elsődleges egészségügyi rendszerben kellene kezelni, nem különleges problémaként, hanem úgy, mint bármilyen más egészségügyi problémát, amelyet az egész egészségügy gondoz, beleértve az elsődleges rendszert is, és senkit nem szabad mentális betegsége miatt kapásból bűnözőként kezelni. A demencia ugyanide tartozik. A demencia rettenetesen nagy nagyságrendű, ez is egy mentális egészségügyi probléma, és ezeket az embereket stigmatizálják a saját családtagjait nagyon gyakran. Tehát amikor mentális egészségről beszélek, akkor ez mindig átfogó szemléletben a demenciát is magába foglalja, és vannak olyan országok, amelyek ezen a területen komoly vezető szerepet vállalnak, egy részük európai, és a főtitkárság is elkötelezett emellett, és a WHO részéről nagyon komolyan föl fogunk lépni, és támogatásukra is lesz szükségünk annak érdekében, hogy kellő lendületet adjunk ennek, hogy valóban mozgalmat hozunk létre, a szemléletformálás terén és az egész világot aktiváljuk, hiszen ez egy néma gyilkos, amelyet sokszor figyelmen kívül hagyunk. A hív szemeli küzdelem némileg eredményes visszaszorult valamennyire a betegség. Az egyik, ez az egyik legnagyobb eredmény. A halálozási arány, a HIV a halálozási aránya nagyon magas volt. És egy kisvárosban mindenki ismer mindenkit tehát át lehet érezni, hogy ez mit jelentett egy ilyen kis közösségben. Nagyon sok család szétesett, elvesztette az otthonát, és amikor ez történik, akkor ez a nemzetre is kihatással van, hiszen a családok a nemzet oszlopai. És hogyha a prevenciót megerősítjük, vagy kezeljük a betegséget, természetesen ez a megoldás ugyan jelenleg 20 milliót fordítunk a kezelésre, a költségvetés viszont csökken, tehát most már messze vagyunk attól, ahol voltunk, és ez is jel a globális szolidaritásnak, amikor járványokkal szemben lépünk fel. Tehát ezeket az erőfeszítéseket folytatni kell mindaddig, amíg megszüntetjük a HIV járványt, itt egyes országokban a prevencióra kell helyezni a hangsúlyt, globálisan ugyan csökken az esetszám, de célzott megközelítést kell alkalmaznunk, hogy ezt a problémát egyszer s mindenkorra megoldjuk. Ami pedig a nemi szervek csonkítását illeti, ez is egy egészségügyi probléma, de ugyanakkor egy emberi jogi kérdés is. A fertőzéseket a rossz kezelés is előidézi, akár meg is halhat a fertőzésben az így csonkított áldozat. Úgyhogy itt nem csak az egészségügyi szempontokkal kell foglalkozni, hanem az összes egyéb kár, károsodással, amit ez okoz. A hagyományos gyógyászatra rátérve, egyébként a Sahelben ezzel kapcsolatosan közvetlen tapasztalataim vannak, és részt vettem Etiópiában néhány terület ökológiai fejlesztésében, és én magam is láttam ezt a félholdas művelést, ahol a vegetáció megindult, a talajminőség javult, és az egész terület jobbá vált. És miután a talajvíz felhalmozódott, már öntözni is tudtak, ahogy öntözni kezdtek, a termelékenység is emelkedett, tehát a környezet javítása egy másrészt a farmerek jövedelme is javult. A technológia azt hiszem, hogy nagyon régi, de ezt ma is hatékonyan lehet alkalmazni, és ehhez nem kell túl sok pénz. Ha a gazdálkodókat meg lehet győzni, akkor dolgoznak. És ez akár több millió dollárnak is megfelel. Szabad munkaerejüket tudják felhasználni. Ez mindenféleképpen egy ígéretes történet, és számos módszer, mint például ez is, más hasonló gyakorlatok ma is jól alkalmazhatók, akár az egészségügyben is. Az egészségben, hogy milyen gyakorlatokat tudunk használni, szerintem a digitális egészségügybe is be kell ruháznunk, hiszen a az egészségügy jövőjét a digitalizáció is meghatározza, és a WHO most már előre tervez, hogy pontosan feltérképezzük a digitalizációt, ezt hogyan lehet felhasználni az emberiség javára. Tehát a digitális egészségügy óriási kihatással lesz az egészségügyre. Ami a hagyományos gyógyászatot illeti, én egyetértek, ez nem egy vagylagos kérdés. Vagy hagyományos, vagy korszerű gyógyászat, és mi ezen az állásponton vagyunk, az összes lehetséges tudást, módszer, technológiát fel kell használnunk. Ezeket a kérdéseket vetették fel, köszönöm szépen, ezek nagyon fontos fontosak voltak, és látom, hogy mennyire elkötelezettek. Nagyon örülök ennek, és köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm. Köszönöm szépen, dr. Tendrosz úr és kedves kollégák! Megállapodtunk, hogy egy közös nyilatkozatot írunk alá amiben az Európai Unió a támogatásáról biztosítja a WHO-t, a globális akcióterv előmozdításában, az egészséges élet előmozdításában, úgyhogy kérem mindenki ezt írja alá, talán a titkárság segíthet. we'll uh, close it with a glass of <laughs> champagne. És egy uh, pohár pesgővel szeretnénk búcsúzni.